Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Ich, uh... Megnyitom az ülést, és szeretnék arra utalni, hogy a vita után lesznek szavazások is, és nem örülnek a kollégák annak, hogy elhúzódik a vita ezért szeretném, hogy eh, el, szeretném elmondani, hogy csak mérséklettel leszek toleráns, akkor, ha nem tartják be a felszólalási időt. Első napi pontunk az Carlos jelentése a hulladékkezelésre, és megadom a szót neki négy percre. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr!